sok munka vár ránk. Néhány információt szeretnék közzétenni. Szeretném felhívni a figyelmüket Szakine Mohamedi Asiani asszony esetére, akit halára ítéltek Iránban. A ma rendelkezésre álló információk szerint a legfelsőbb bíróság most felülvizsgálja ezt az ügyet A nemzetközi sajtó is nagy visszhangot adott az ő ügyének. Az iráni hatóságokhoz kérést intéztük, hogy igazságos, méltányos módon vizsgálja felül az ügyet. Az Európai Parlament a halálbüntetés ellen van bármilyen vádemelés esetéről legyen is szó, és bárkiről. Köszönöm szépen. A július 8-i ülés jegyzőkönyve elkészült, van